bedolgozzák az önök által megfogalmazott szövegbe is, és köszönöm szépen, remélem a következő hónapok is hasonló hatékony munkában folynak. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezárjuk, Dorfon felszólalása után, és eh, szerdán kerül fel szavazásra.